Köszönöm. Tisztelt kollégák, kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Akik távoznak, kérném, hogy ezt csendben tegyék meg. point of the agenda. Elkezdhetjük a hetedik napi rendi pontot, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási intézkedések ellenőrzése. Tudják, hogy minden hónapban megvitatjuk ezt, nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy az ellenőrzési kapacitásunkat javítsuk az EU jogszabályalkotás ilyen fontos elemei felett, a belső piacon a ö, szolgáltatások, ö, a ki nem fizetett szolgáltatásokról szóló irányelvre összpontosítunk, és az EIFR irányelvre. Andrea Erriát köszöntöm, Oliver Sallest a DG Fizmától és Rita Rezenbeket a DG Competition részéről. Ami a PSD2-t illeti, az EBA kiadott két anyagot, egy vitaanyagot 2015. decemberéből, ami a jövőben az RTS er hitelesítésről és a biztos kommunikációról szól, valamint egy konzultációs anyagot december 11-i keltezésű az RTS er tervezetéről, valamint az illetékes hatóságok közt információ megosztásról az útlevelek tekintetében. Kíváncsian várjuk, hogy melyek a fő kérdések, illetve a nyomonkövetés, ami a az interchange díjakat illeti, valamint független számviteli szerveket. Az EBA decemberben nyilvános konzultációt kezdeményezett az RTS tervezetéről. A nyilvános konzultáció május 8-án zárult le, ma pedig szeretnénk megismerni azt, hogy mi a helyzet ezen konzultációs anyaggal, illetve azt is szeretnék megtudni, hogy az EBA-nak melyek a további szándéka, illetve a bizottság hogyan látja mindezt. Szeretném most megadni Andrea úrnak, 15 percben. Andrea, parancsoljon ön a szó. Thank you very much, Mr. Sherman, members of... Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők. Köszönöm, hogy meghívtak. Bemutatottam a munkát, melyet az Interchange díj és a bankközi díjakra vonatkozó irányelv módosításában ránk bízta. Köszönjük ezt a bizalmat. A, az egységes szabálykönyv és a felügyeleti konvergencia és a kifizetések tekintetében innovatív megoldásokra törökszünk. Az EIB, a PSD2 és az IFR végrehajtásának is nagy híve. A, engedjék meg, hogy rövid áttekintést nyújtsak arról az előrelépésről, amelyet az eszközök fejlesztésében elkönyveltünk. A hetes cikk hatas pontja az IFR-ban kimondja, hogy a kivetési egységeket és eszközeket szét kell váltani, meg a kifizető kártyák és vonatkozó működtető vállalatok a számvételő függetlenség szervezeti és döntéshozatai folyamatok függetlenségét be kell bizonyítsák. Az IMF a felhatalmazásról viszonylag későn értesült, az IFR tárgyalások módosítása után, és miután megkaptuk ezt a meghatalmazást, egy workshopot szerveztünk, a mindkét fél bevonásával, a kártyavállalatok és a feldolgozó cégek részvételével 2015-ben. Ezt követően az RTF tervezetet 2015-ben publikáltuk, konzultáció zajlott le, és egy közmeghallgatást is szerveztünk, melyen sokan részt vettek, 55 részvevő több mint 2000 szervezetet képviselve. A szabályok a szervezeti függetlenség tekintetében a funkcionális szétválasztás irányzak elő, a felső vezetés függetlenségét irányozva, bizonyos ö, szenáriókban kivételeket is megengedve. Számviteli függetlenség, mely a költségek allokációját tevékenységi alapon tör, végzi az ACB e rendszerben, és a függetlenséget úgy is biztosítjuk, hogy a igazgató tanács összetétele kizárja, vagy kezeli az összeférhetetlenségekkel. 16 választ kaptunk a konzultációs körben, most értékeljük ezeket a válaszokat, és a végső tervezet, RTS tervezetet júniusban tervezzük kiadni. Tehát még a 12 hónapon belül a munka elkezdése óta az IFR-ra vonatkozó tájékozatomban el szerettem mondani, hogy, hogy bár az Artis kifejezésben teljes jogi hatáskörrel bír a szerzet, ám az, az árafár egészében a konzisztens végrehajtásban nincs hatáskörünk, és ezt a felügyel, nemzeti felügyeletek kell, hogy ellenőrizzék, hogy a bankok hogy hagyják ezt végre. Ezen szabályok végrehajtásában az EU jogszabályalkotók az árafár teljes mértékben az IB cselekvéseihez kell igazítsák az alapító okirathoz, illetve a kártyavállalatok köréhez. Ezen módosítás nélkül az EIB nem, nem tudja te, teljesíteni a felügyeleti felügyel, funkcióit, holott ez nagyon fontos része a szabályozásnak. A PSD 2-ről beszélve 11 felhatalmazást kaptunk a BSD 2-ben, 6 technikai standard és 5 iránymutatás, a feladat 12, 18 és 24 hónap a határidő ezekre, a PSD2 2010 január indításához igazodva. A felhatalmazás felügyelet, biztonsági követelmények, jelent, visszaelésjelentések, EB regisztár, regiszter, panaszkezelés és a mm, szakmai függetlenség biztosítása. A 11 feladatból 7 párhuzamosan folyik, és már egy konzultációs anyagot publikáltunk, meg egy vitanyagot, 2015. decemberében biztos emlékeznek rá, úr. És a PSD2 hivatalos publikáció előtt történt ez. A legellenmondásos feladatkörök közül a DRTS erős ügyfél azonosítási és biztonsítási, biztonság fenntartási rendszerében adódik. A PSD2 ezek révén azonban a versenyben kitűzött céljait kell hozzá, és ez nagyban függ attól, hogy e konkrét RTS-ben hogyan teljesítünk. A meghatározó az, hogy a, a marketingben szereplő bankok kommunikálják a, a harmadik felek felé, a, hogyan biztosítanak hozzáférést a információkhoz a működés során. Csak 12 hónapot kaptunk kényes ö, rendszer és meghatalmazás kidolgozására, és már kiadtunk egy diszkusziós anyagot 2015. decemberében erről. Az RTS kifejlesztésében az, az EB a, egyensúlyt kell teremtsen az egyes igények között, ugye egyrészt a magas integrációt kell biztosítanunk a belső piacon, amely azt is megkövetelni, hogy az EBA egy egységes standardet követelne meg, ugyanakkor ez van egy igény arra, hogy az innovációt megkönnyítsük hosszabb távon a vállalatok számára. Itt ugye ellenző irányba húzna az egyes ipari sztenderdek és technológiai megoldások integrálása volna ez az érdek. Az EBA 118 választ kapott a e konzultációs körben, a második legnagyobb ö, számú válasz volt ez az EBA működése során, és a konzultáció a bank csak a banki prémiumok kifizetésére vonatkozó konzultáció kapott több választ. Most értékeljük a válaszokat, és a konzultációs anyagot 2016 nyarán fogjuk kiadni, és a végső RTS 2018. januárja készül majd el, tehát megint csak a 12 hónapos határidőn belül. Azzal szeretném zárni, hogy mindenki tájékoztatok az arról, hogy a mandátumunk teljesítésével nagyon jól előre haladtunk, de biztosak vagyunk benne, hogy lesznek azért nehézségeink a feladatunk teljesítésében, mert nem rendelkezünk elég előforrással. A 2016-os költségvetésben nem kaptunk további forrást a plusz feladatokra. 2014 nyarán kérték tőlünk azt, hogy becsüljük fel, hogy milyen forrásokra lesz szükségünk az akkori négy feladatunkhoz. Erre azt mondtuk, hogy három FTA kell, tehát teljes állású alkalmazott, utána plusz kettő és plusz egy főről szóltunk, de nem kaptunk sem humán, sem pénzügyi erőforrásokat, miközben négyről 11 ilyen, 11-re nőtt a mandátumaink száma, tehát nagyon nehéz helyzetbe kerültünk, nem vagyunk abban a helyzetben, hogy megfelelő módon tudjuk teljesíteni az összes feladatot a megadott határidőig, amit nekünk megszabtak. Most már a prioritásainkat át kellett soroljuk. A két PSD2-es prioritást a központi fókuszpontokon, illetve a központi nyilvántartásra vonatkozott. hát, prioritást hátrébb kellett, hogy soroljuk. Remélem, hogy hasznos volt ez a bevezető, és nagyon szívesen válaszolok a kérdésekre. Itt van a fogyasztóvédelem, pénzügyi ellenőrzés és kifizetési szolgáltatás szolgáltatásokért felelős osztályvezető, aki szintén válaszol a kérdésekre. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Az agályait jegyeztük, nyilván minket is aggaszt ez a helyzet, tehát az EBA erőforrásai, és azt is jegyeztük, hogy nincs megfelelő jogi szempontból hatáskörük arra, hogy monitorozzák az IFR végrehajtását. Most pedig Száresz úrnak adom meg a szót a bizottságtól. Yes, good morning, thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a Rekon Bizottságnak, hogy meghívott bennünket. És a fontos témát megvitathatjuk. Nem sok hozzáfűzni valóban van az előbb elhangzottakhoz. Csak megerősíteném azt, hogy a PSD2-re vonatkozó jogszabályok alkotása fontos és pozitív jogszabály alkotást jelent, és örülünk, hogy elfogadták tavaly, és köszönöm az Európai Parlament erőfeszítéseit meg révén nagyra törő szinteket tudtunk elérni a fogyasztóvédelem tekintetében és a piacok megnyitása tekintetében. Azt hiszem most ugye a, a felelősség megosztás kiváló kontextusában működhetünk az Európai Bizottság és a, az EBA között. Ami bennünket illet, az Európai Bizottságban és a DG Fizmában különösen most arra koncentrálunk, hogy megfelelően átültetése kerüljön ez a nagy tömegű jogszabály, és a tagállamok erőfeszítését igyekszünk a szokásos eszközökkel segíteni. Rendszeres transzpozíciós munkacsoportüléseket, workshopokat szervezünk. Februárban volt egy, holnap lesz egy másik, és még négyet tervezünk ebben az évben, és sőt, jövőre valószínűleg még többet biztosítandó azt, hogy a tagállami igazgatások megkapják a megfelelő tudást és eszközöket ahhoz, hogy teljes mértékben végrehajthassák a pontos dokumentációját egy jogszabály végrehajtásának a megkövetelt határidőig, azaz 2018. januárjáig. Ahogy András úr is elmondotta, nagyon sok fontos uh, intézkedést kell elfogadni ennek folyamatában közös, erős közös érdek az EBA-val együtt, hogy az átültetés gyak, siker legyen. Szorosan együttműködünk ezért. A két szervezet között folyamatos kapcsolattartás, eszmecsere folyik, az biztosítandó, hogy az első szintű jogszabály jog és a kettes szintű intézkedések előkészítettek legyenek, és korrekt módon kerülnek végrehajtásra. Ez a nem, és örömmel válaszol a kérdésekre a diszkuszió során, hogyha ilyennel hozzám fordulnak. Köszönöm. Rita Pézenbék. Ah, sorry. Yes. Excuse me. Thank you very much. Also thank Köszönöm. Köszönöm, hogy meghívtak bennünket. Ez a the, the Interchange the 2015 júniusában lépett életre a híres CAPS pedig decemberben, hogy emlékeznek tavaly decemberben. A második szabálycsoport ezért júniusában lép életbe, ezek között vannak azok a szabályok, amelyek a rendszer és a folyamat végrehajtás rendszerének szétválasztását irányozza elő. Van egy tagállami platform rendszerünk, ahol a pénzügyminiszterek és a felügyeleti hatóságok képviselői tárgyalnak a szabály a rendelet végrehajtásáról, és van egy júniusban lesz még egy gyűlése ennek a szervezetnek, a második szabálycsoportra koncentrálva a fő kérdés az, hogy a bankközi díjak rendelete működik-e majd, azzal a hatással jár -e, amit megcéloztunk vele. A parlament és a tanács azt kérte tőlünk, hogy készítsünk egy tanulmányt, mely értékeli a rendelet hatásait. Van már erre egy elkötelezett csapatunk, az a nulla szintű paraméter munkát végzi el az rendelet életbelépése előtt, hogy aztán értékelni tudjuk a hatásait azonnal. Ma a szabályozás technikai követelményekről beszélünk, a rendszer és a folyamat végrehajtás szétválasztásában a hetes cikk kimondja, hogy a rendszerek és az infrastruktúra független kell legyen a számviteli, szervezeti és döntéshozatali folyamatoktól, az EBA jelenleg véglegesíti a vonatkozó technikai standardeket, már eh, elmondták, hogy 2015. decemberében egy konzultációs anyagot publikáltunk, erre következett egy februárban egy meghallgatás, egészében tehát a bizottság elégedett a folyamat alakulásával, ami aggaszt bennünket a csúszás. Világos, hogy a standardek nem fogadhatóak el, mielőtt a június 9-én a szabályok elfogadása kerülnek, tehát a vállalatok körében a technikai sztenderdek, amelyeknek meg kell feleljenek a vállalatok, egy nagy kérdőjel jelentenek. Addig is a technikai sztenderdek tervezeteik kell igazodjanak, ahogy ezt az ebben publikálta, nem biztos, hogy ezek lesznek a végleges sztenderdek. Úgyhogy ez némi aggályt okoz a vállalatok körében. Aztán aggályok vannak bizonyos konkrét ügyekben is. Ezekről az egyik, hogy van egy derogáció, amely most érvényesül az innovatív fejlesztések tekintetében, ahol meg kell kérdőjelezzük, nem túl széles körű ez, aztán egy default processor fogalmának bevezetése is kérdéses, tehát a vállalatok vajon választhatnak egy ilyen alapértelmezett eljárást, ez lehet, hogy diszkriminációs hatással bírna szerintünk. Aztán a, a transferárazás mechanizmusa tekintetében megint csak világosan elő kell hogy ne legyen diszkrimináció, és a standardek betarthatósága tekintetében egy magatartási kódexet írnánk a vállalatok alkalmazottai számára, ám ez nem jár szankciókkal. Kérdés, hogyan fogják betartani ezt a kódexet, tartatni. Végül pedig van egy nagyon, nagyon széles körű a megosztott szolgáltatások definíciója, ám nincs kritérium, mely alapján meg kéne felelni e definíciónak a megosztott szolgáltatásokban. Úgyhogy mindezek fényében szorosan figyelmek is az ebben a folyamatot, várjuk a végeredményt, hogy aztán azt is aprólékosan megvizsgálhassuk, feltéve a kérdést, megfelele annak a célnak, amelyet a bankközi rendelet megírásakor kitűztünk. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig a két előadónak adnám meg a szót. Pablo Szálba. Köszönöm szépen. Elnök úr. Köszönöm mindenkinek a magyarázatait, illetve azt is, hogy eljöttek ma. Tudják, hogy a rendelet előírja azt, hogy az Európai Bankhatóság a szabályozási technikai sztenderdeket elő kell terjeszte az Európai Bizottságnak, méghozzá tavaly december 9-ig kellett ezt megtennie, de aztán végül a jelentés tervezetét március 8-ai hatállyal nyújtotta be. Úgy értem, és ezt hallottuk, hogy a bankhatóság a végleges tervezetét 2016 májusában fogja benyújtani, így az érintett vállalatoknak körülbelül egy hónapot biztosítanak abból a célból, hogy a bankkártyák valamint a feldolgozó intézmények, illetve a rendelet hetes cikke érvényesüljön. Szeretném tudni, hogy az Európai Bizottság véleménye mi ezzel kapcsolatban, és azt is szeretném tudni, hogy az Európai Bizottság tanulmányozza azt, hogy az illetékes hatóságoknak javasolja, azt, hogy a MIF rendeletben szereplő kitételek szempontjából még több időt biztosítson azért, hogy a rendeletben foglaltaknak eleget tegyenek. Köszönöm szépen, Antonio Tajani. Grazie. Köszönöm szépen, elnök úr, és megköszönöm az EBA azaz a bankfelügyeleti hatóság és a bizottság képviselőjének is az elhangzottakat és elmondottakat, és köszönöm a munkát is, hogy beszámoltak a két, két jogszabályjal kapcsolatos lépésekről, az együttműködés, információ, csere, a nemzeti hatóságok között volt ebből a második. Hát nagyon jó, hogy most már ott tartunk, hogy az eljárás egy részét sikerült lezárni, de hát a, a teljes eljárás az még csak most jár az elején. És én emlékeztetném nem csak a bizottságot, hanem az EBÁT is, hogy az Európai Parlamentben megvolt a politikai akarat, ugye tavaly májusban fogadtunk el egy irányelvet. Mindkét esetben a technikai standardokra nézve és a kommunikációs és információs cserére vonatkozó szabályokra ugyanaz vonatkozik. A parlament mindig ragaszkodott ahhoz, hogy a standardok és a szabályok nem lehetnek olyan eszközök, amelyek kizárják a szolgáltatókat a piacról. Ez mindegy, hogy nemzeti hatóságokról van szó, vagy pedig banki pénzügyi intézményekről. Tehát inkluzív szabályokra van szükség, amelyeket nyitott módon és semleges módon fogalmaztak meg és alkalmaznak a harmadik felek, a felhasználók, mindenki e, képes kell, hogy legyen arra, hogy értse és követni tudja ezeket az eljárásokat. Tehát a bürokratikus nyelvezet e, egy e, olyan fajta magatartás, ami korlátozhatja a részvételt ebben az új rendszerben, elkerülendő. Ez egy nagyon fontos rendszer, és nagyon fontos az, hogy minél hozzá férhetőbbé legyen a kifizetéseknek ez a rendszere. Hát az, a, az élen próbálunk járni gyakorlatilag a piac fejlődését követve. És fontos, hogy a bizottság is reagáljon, hogy a szabályokat betartsák, nagyon világosan kell fellépnie az EBA-nak is és a bizottságnak is. Tehát számunkra nagyon nagy, nagyon fontos prioritás ez. A gondoljunk a felhasználókra, a fogyasztókra, és megismétlem, kerüljük el azt, hogy bárkit is kizárunk a piacról, nem azért, mert ez már is megtörtént, csak azért mondom ezt, hogy felhívjam arra a figyelmet, hogy ne történhessen meg az, hogy bárki is kiszorul a piacról. Tehát az Európai Bizottság és az EBA is legyen szíves, lépjen, és pozitívan lépjen fel a tekintetben, amit a parlament megfogalmazott, mint követelmény. Köszönöm. Most pedig Ludvigson kolléga, mint árnyék jelentéstövő. Tack eh, Köszönöm szépen. Az a kérdés, hogy eh, különbséget teszünk a eh, fizetési szolgáltatók, illetve a és az intézmények között. Ez kulcsfontosságú az egész rendelet szempontjából. Szerintem ez a kis vállalkozások és a fogyasztók számára csökkenteni a költségeket, és egy megfelelő belső piacot hozna létre. De sajnos ez egy két ágú rendelethez vezetett, Kérdés, hogy ezt a különválasztást hogyan tudjuk biztosítani a gyakorlatban. A tervezet egyébként a megfelelő irányba mutat, úgy gondolom, hogy ez működőképes lehet. A lényeg az az, hogy nem szabad felvizezni, amint a végleges változat felé haladunk. Nem szabad gyengíteni ezen. A technikai szabványok végrehajtása nagyon fontos, hogy megvalósuljon a gyakorlatban is. Nem elfogadható az, hogy fontos piaci szereplők megsértik a szabályokat, úgyhogy erre oda kell figyelnünk. Ami pedig a fizetési szolgáltatások irányelvét illeti, nagyon fontos az, hogy a gyakorlatban működjön. méltányos versenyre van szükség, egyenlő feltételek mellett, úgyhogy produktív legyen. Ehhez azonban egyenlő feltételekre van szükségünk. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy az egyes szintű jogszabályjal ez egyértelmű. Ami pedig az érintett felek közti kommunikációt illeti, vannak bizonyos alapelvek, amelyeket követni kell. Például a különböző biztonsági követelmények kell, hogy érvényesüljenek a fogyasztóknak, érezniük kell azt, hogy ez, ez adott, és nem szabad olyan feltételeket támasztani, amelyek a létező piaci modelleket ellehetetlenítik, úgy gondolom, hogy ez elfogadhatatlan lenne, ha ez azt jelenteni, hogy bizonyos piaci szereplők arra kényszerülnének, hogy egy adott piaci modellt kövessenek. Egyértelmű kell, hogy legyen, hogy a létező modellek felhasználhatók a fizetési adatok feldolgozása céljából. Ezt pedig a kettes szintű szabályozásnál is tiszteletben kell tartani, biztosítanunk kell azt, hogy a technikai sztenderdek ne tegyék lehetővé a bankok számára, hogy bizonyos intézkedések útján korlátozzák a piacot, csak azért, mert problémákkal szembesülnek a piacon. A harmadik szolgáltatók pedig fontos, hogy ne váljanak, fontos, hogy vonzók maradjanak a fogyasztók számára. Nem szabad, hogy a bankok elkerüljék a versenyt, azáltal, hogy a beruházásokat a saját rendszerükbe kényszerítik. A harmadik feleknek pedig rugalmasságot kell biztosítani, és azt, hogy a különböző technikai platformokat is felhasználják, mint mobiltelefon, iPad vagy egyéb eszközök, ezt a jövőre nézve biztosítani kell. Mindez technikai szempontból bonyolult, de az általános irány egyértelmű meg kell alkotnunk azon szabályokat, amelyek által valós, valóra válhat a méltányos verseny, és az összes piaci szereplő megtalálja a helyét, úgyhogy kérném a bizottságot, hogy amikor a technikai sztenderdeket kidolgozza, ezt tartsa szem előtt, mert ez egy nagyon fontos folyamat. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Ashley Fox. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Ha beszélhetek a bankközi díjak rendeletről mert az eba itt lévő kolléga azt mondta, hogy elég későn kapták meg ezt a mandátumot, szerintem elég udvariasan fogalmazott. Ugyanis a technikai standardokról szóló kérés a trialógus legvégén született meg, anélkül, hogy bármilyen fajta konzultáció lefolyt volna a bankfelügyeleti hatósággal. És azt hiszem, hogy mi, mint jogalkotók, kritizáljuk ugye az ebát a késedelmek miatt, de akkor van erre jogunk, akkor akkor, hogyha reális időbeosztást írunk elő, de ha teljesen irreális időbeosztást írunk elő, írunk elő, nincs erre jogunk. Nagyon óvatosabban, sokkal óvatosabban kellene eljárnunk, amikor a bizottságot vagy más hatóságokat nagyon-nagyon rövid határidőn belül kérünk bizonyos feladatok ellátására, utána ide citáljuk őket a szakbizottság elé, és elszámoltatjuk őket, hogy miért nem végezték el a feladatot korábban. Talán a válasz az lenne erre, hogy esetleg ha kicsit több időt adtunk, nyújtottunk volna az érintett feleknek, és nem mondjuk egy triológus utolsó szakaszában írtuk volna elő ezeket a technikai standardokat, akkor más lett volna a helyzet. Mindenki tudja, hogy a triológusok utolsó szakaszában nem a legjobb jogszabályok születnek, mindenfajta kompromisszumok ö, kerülnek elfogadásra csomagban, és tudom, hogy a parlament kérte, ezeket a technikai standardokat, tehát ez egy picit azért megnehezíti a helyzetet. Én nekem ez a véleményem arról, hogy hogyan is kerültünk a mostani helyzetbe. A bizottságot és az EBÁT is arról kérdeznénk, hogy most hogyan tudjuk azt elkerülni, hogy ezek a kártyarendszerek kedvezményezett bánásmódban részesítsék a saját ügyfeleiket, és ez aztán a szolgáltatások kárára váljon. Tehát az első kérdésem az, hogy tudnának egy példát mondani arra, hogy a múltban milyen módon sérült a verseny, amely igazolná azt, hogy mi most szétválasztjuk ezt a két dolgot. Ha vannak ilyen ö, szabálysértések, amelyek nyomán a verseny sérült, akkor mivel lehet garantálni azt, hogy a későbbiekben ezt a jelenséget kezelni tudjuk? Elnök úr, ha a PSD2-höz még egy rövid mondatot fűzhetnék. Az Egyesült Királyságban egy nyitott banki munkacsoportot állítottak össze azért, hogy a pénzügyi, technikai és a bankszektorban dolgozókat egy asztalhoz ültessék le, és hogy egy nyitott standard alkalmazás interfészt hozzanak létre, tehát egy API-t, és hogy adatokat lehessen megosztani a bankok és a harmadik felek szolgáltatók között. Ez a munkacsoport kiadott egy jelentést, amelyben az szerepel, hogy a közös biztonsági standardok megkönnyítik azt a bankok számára, hogy a harmadik felek, mint szolgáltatók megfelelő garanciákat alkalmaznak-e. Tehát ezt a bank ellenőrizheti, mielőtt még az ügyféladatokat feldolgoznák az ilyen harmadik felek. Ez csökkenti tehát a csalás és visszaélések lehetőségét. Azt javasolta ez a munkacsoport, hogy legyen egy független hatóság, amely az ilyen harmadik feleket ellenőrizni, és közéten egy úgynevezett fehér listát a jóváhagyott entitásokról. A bizottság esetleg megfontolhatna valami hasonlót az Európai Unión belül. A lényeg mindig az, hogy a megfelelő egyensúlyt teremtsük meg a biztonság, a feladatok között és a PSD2-ben tegyük mindezt. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Szofin, hát felt. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék az előző javaslattal egyetérteni, melyet Esli fejtett ki, mert úgy gondolom, ha megnézzük hazám példáját, Hollandiáit, akkor tudjuk, hogy néhány bank jelen pillanatban visszaél a közös sztenderdek hiányával, és az új belépőket kiszorítják a piacról, így torzítják a versenyt. Úgyhogy jó lenne ez a lépés, és az a tény, hogy a PSD belép, beindítása nem időt vesz igénybe, mindeközben a bankok ezt felhasználják arra, hogy csökkentsék a versenyt holott a piac megnyitására volna, felkészülés volna a cél. Van egy, azonban egy másik kérdésem. Én kértem a SEPA kérdésének bevételét ebbe a napirendi pontba, amit most tárgyalunk. Elnök úr nem említette a SEPA-t, de én kértem az Európai Bizottságot, hogy számoljon be a SEPA végrehajtásáról, mert hogy kaptunk állampolgári bejelentéseket arról, hogy továbbra is problémák vannak, és elég későn járunk. Az Európai Bizottság eh, egy rövid választ ugye adott, de ennél után ki, kimerítőbb jelentés is megérdemelne a téma. Kérdésem, hogy vajon az Európai Bizottságtól kérte-e az ECOM titkárság ezt? Közelőben számítottunk egy ilyen jelentésre? Ez a kérdésem. Köszönöm. Metkartit nem látom. Réman úr itt van, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Sven Gigod nevében szólalok föl, és azt szeretném átadni, amit ő mondandó volt, és három kérdését is feltettem. A hitelkártyafizetéseket tekintetben a friss jelentések rámutatnak arra feleményre, hogy a hitelkártya kibocsátók igyekeznek megkerülni az EU szabályozást a bankközi díjak rendeletre illetve új díjakat rónak ki az új kártyákra, növelik a, a díjakat, amelyekről nem szabályozás folytathatnám. Vajon a bizottság ö, felfedette ilyen gyakorlatokat, hogy a, a díjplafon megkerülésére törekednének a kártyaszégek? És ha igen, milyen intézkedéseket hoz ez ellen? Aztán a PSD2 és annak végrehajtása ügyében az ebbe a hogyan szeretné a pénzügyi fizetések identifikációját új rendezni, hogy biztos, biztonságos legyen, és a mobil kifizetések ügyében, különösen azokban, amelyek a vásárlás helyén történnek. Ez van a harmadik kérdés. Thank you. Marco Valli. Köszönöm szépen, Marco Valli. nem kértem hozzászólási lehetőséget. Köszönöm szépen. Barbara Kappelt sem látom a teremben, úgyhogy akkor visszatatom a szót Andrén Riának. Yes, thank you. Köszönöm, elnök úr. Ami az első kérdést illeti, az RTS kapcsolat, az rts kapcsolatos késedelmet, illetve a bankközi díjakról szóló irányelv való különválasztást. Szeretném hangsúlyozni, hogy elköteleztük magunkat amellett, hogy a határidőt tiszteletben tartsuk. Ezt a legtöbb esetben meg is tesszük, de vannak bizonyos esetek, amikor ezt nem tudjuk teljesíteni. Elhangzott, hogy a mandátum nagyon későn érkezett meg, éppen ezért nem tudtunk kellőképpen felkészülni, még a tárgyalások már folytak. Ez egy olyan terület, ahol a, a mindkét fél részéről hozzájárulást válunk, még mielőtt a technikai sztenderdeket megtervezzük. Nem szeretném ezt túl hangsúlyozni, de itt van az osztályvezető és két hónapja még csak egy fizetésekkel való szakértővel dolgoztak, tehát ez nagy terhet jelent. Bizonyos RTS-ek er minden esetre az elsődleges jogszabály, tehát az egyes szintű jogszabály hatályba lépése után lépnek életbe. Ez több esetben így történt, például amikor más esetekben mandátumot kaptunk, az RTS az egyes szintű jogszabály létrejötte után lépett életbe. Lehetnek egyéb késedelmek is, például a bizottság által való elfogadás, vagy az ellenőrzési jogok gyakorlása során, amelyek ugye a parlamentet vagy a tanácsot illetik meg, tehát a késlekedés nem újdonság. Mit teszünk hogy ez, a szín, ez, ez tartható legyen. Arra számítunk, hogy a végső, végleges sztenderdek rendelkezésre állnak körülbelül akkor tájt, amikor a követelmény kötelező érvényű lesz az intézetek számára és az adatfeldolgozók számára. A döntéshozatali folyamatban már hivatkozást tesznek a számviteli intézetek ezen sztenderdekre. Tehát ez mindenképpen rendelkezésre teszi, lehetővé teszi, hogy megbírkozzunk ezzel az átmeneti időszakkal. Tisztában vagyunk azzal, hogy a parlament milyen nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a folyamatok semlegesek magyar maradjanak, a sztenderdek nyitottak kell legyenek, és az elvárt haszon, az elvárt előnyök tényleg megillessék a fogyasztókat, a felhasználókat, ezért együttműködünk önökkel annak érdekében, hogy ezen célokat elérjük. Örömmel hallom azt is, hogy az RTS megfelelő irányba mutat. A kommentárok, amelyeket kaptunk, a vélemények, amelyeket kaptunk, remélhetőleg az IFR kapcsán hamarosan ezt le tudjuk zárni. Nem szeretnénk egy konkrét üzleti modellbe kényszeríteni a résztvevőket, mindig hangsúlyt helyezünk az arányosságra és a gyakorlati különbségek figyelembevételére, de természetesen a közös sztenderdeket és elveket is szeretnénk érvényesíteni, hiszen a jogszabályok ezt követelik meg. Nem tudom, hogy Dirk szeretnének kitérni bizonyos kérdésekre. Azt hiszem, hogy a kérdések egy része nem nekünk szól, például ami azt illeti, hogy legyenek -e európai szintű hatóságok, amelyek biztosítanák azt, hogy a fogyasztók számára a biztonságot garantáljuk. A mi mandátumunk nem terjed ki erre a szerepre, de természetesen a PSD2 keretében készen állunk, és jogi mandátumunk van arra, hogy a gyakorlatok konvergenciáját előbbre vigyük a hatóságok között, a jelenlegi kontextusban támogatjuk, tehát az együttműködést, illetve a magas szintű sztenderdeket a hatóságok között. Ennyi lenne részemről. Thank you, Mr. Salas. Köszönöm szépen, Szálesz úr. Now I would uh, go first on the interchange. Köszönöm szépen, először a bankközi díjak rendeletről szólnék. Mondja Szálesz azt, hogy öt dolgot jegyeztem fel magamnak. Az első, Zába úr kérdésére reagálnék, hogy a hetes cikk végrehajtását elhalasszuk-e, mivel az EBA késlekedik. Szerintünk nincs erre szükség. A nemzeti hatóságok be tudják tartani, végre tudják hajtani ezt a rendelkezést. És ne felejtsük el, hogy a hetes cikk hatos bekezdése azt mondja, hogy az EBA elkészíthet standardokat, de ez nem kötelező előírás. Tehát az a helyzet is lehetett volna, hogy az EBA úgy döntött, hogy nem dolgoz ki standardokat, és akkor a nemzeti hatóságok kezében van ez a kérdés egyébként is. Tehát szerintünk a nemzeti hatóságok végre tudják hajtani ezt a cikket, Természetesen megnézhetik az EBA standard tervezeteit, de ez az ő szabadságukban áll. Ők döntik el, hogy ezt figyelembe veszik-e vagy sem. Éppen ezért nem szükséges a végrehajtást késleltetni. A második Ludvigson úr felvetését jegyeztük, tehát hogy a rendelet hatását ne lehessen felvizezni, ezt figyelembe fogjuk venni, amikor az ebával a párbeszédet lefolytatjuk, miután a végleges standardokra vonatkozó javaslat megszületett. Fox úr, szerintem nagyon jó, hogyha a parlament és a bizottság több időt ad az EBA-nak, ez üdvözlendő. De a, mondom még egyszer, a standardok ö, kidolgozása nem volt kötelező feladata az EBA-nak. Az EBA úgy döntött, hogy ezt megteszi. Nagyon jó, hogy az ágazattal konzultálnak, nagyon jó, hogyha részletesebbek a standardok, és az is jó, hogyha a bizottság, a parlament és a tanács ezeket meg tudja vizsgálni. De mondom még egyszer, ez nem volt kötelezettség. Ebben az értelemben tehát csak jó eredményről van szó. Ezért nem gondoltuk, hogy ö, el kell halasztani bármit. Nagyon jól működik az EBA. az a tény, hogy nem választották szét ezt a két oldalt, nem okozott problémákat. Az energiaágazatban van erre példa, de hát egyébként szerintem nem ezt igényelték. Kapunk panaszokat egyébként a fel az adatfeldolgozóktól arra vonatkozóan, hogy olyan rendszerek, amelyek a szolgáltatásokat egy csomagban kínálják, csak a saját feldolgozó társaságokat célozzák. De egyébként vannak példák, azt hiszem Hollandiában a 90-es évek végén a versenyhatóság arra kényszerítette a bankokat, hogy ezt a közös infor- infrastruktúrát szüntessék meg. Ez egyfajta unbundling vagy szétválasztás. És volt egy másik dolog, ugye, hogy a, még a SEPA kereteiben, a SEPA kártyás fizetések keretei között úgy döntöttek a bankok, hogy ezt szétválasztják, tehát hogy az infrastruktúra külön lesz, és akkor utána ezt az LKB is átvette, és kidolgozta a standardjait, ahol az infrastruktúrát külön tudják választani. És az utolsó dolog pedig Gigolc úr felvetésére válaszolva azt mondanám, hogy a bizottság tisztában van azzal, hogy az ilyen rendszerekkel kapcsolatban panaszok érkeznek be, az a kapcsolatban is, hogy a bankok újabb díjakat találnak ki, ezt vizsgáljuk. De azért legyünk óvatosak, és ne gondoljuk azt, hogy a bankközi díjak rendeletet csak akkor próbálják megkerülni, hogyha a beszerzés a kibocsátó oldal, oldal között áramlanak a díjak. Ez nem feltétlenül azt mutatja, hogy megpróbálja valaki kikerülni ennek a rendeletnek a végrehajtását. Tisztában vagyunk ezekkel az állításokkal, és amennyiben ilyen állítások elé elérnek hozzánk, a nemzeti felügyeleti hatóságokkal együtt meg fogjuk őket vizsgálni, mert nyilván a nemzeti hatóságok ismerik legjobban az első kézből a helyzetet. Köszönöm, Szálesz, az... Köszönöm asszonyom, és Szálesz úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy-két reakció Először is egyetértünk Tajani úr és Ludvigson úrak által elmondottakkal, de hát a psd be kell tartani. A mi feladatunk az az, hogy garantáljuk, hogy a felügyelet ti szándékok mindkét oldalról aztán a végén meg is valósuljanak. Tehát az átültetési erőfeszítéseket a tagállamokkal együtt monitorozzuk. Van erre ugye egy szokásos monitoring módszer, tehát a, az EU-s jogszabályok végrehajtása után ez következik, ez ugye a, a hagyományos, a klasszikus Európai Bizottsági hatáskörökbe tartozik. Ami pedig azt illeti, hogy ugye vannak, akik úgy gondolják, hogy a piacon már üldögélő szereplők megpróbálják megakadályozni, hogy a piacra új szereplők lépjenek be. Ezt is halljuk, ezt is értjük, ezt az érvelést. Előfordul, hogy ez igaz, egy-két esetben. Az ágazat szereplőivel, a fogyasztókkal, a pénzügyi technikai szolgáltató cégekkel, pénzintézetekkel, stb. kapcsolatban vagyunk. Azt is tudjuk, hogy a bankok nagyon alaposan, legalábbis néhányan, nagyon komolyan készülnek a PSD2 teljes végrehajtására. Megpróbálják előrevetíteni a várható változásokat, és az informatikai infrastruktúrájukat ennek megfelelően átalakítják, ehhez igazítják. Tehát azt hiszem a véleményünk itt eltér de persze az világos, hogy a piac a nagy változásokra előkészül. Ezek a nagy változások januárban majd két 2018. januárjában jelennek meg. Aztán az Egyesült Királysági kolléga ugye emlékeztetett a fejleményekre, amik náluk történtek. Nagyon nagy érdeklődéssel olvastuk ennek a munkacsoportnak a jelentését, és vannak kapcsolatban is vagyunk, ott is nagyon sok piaci szereplővel, agytröztökkel, és az Egyesült Királyságban nagyon élénk ez, a, ez az ágazat. És az a kérdés, hogy hát legyen egy ilyen hatóság, hogy ezeket a harmadik feleket megvizsgálja, és akkor azt a fehér listát létrehozza. Erre azt tudom mondani, hogy a bizottság még ilyet nem javasolt, így az első ösztönös reakcióm az az lenne erre, hogy egyelőre figyeljünk a megfelelő átültetésre, tehát az első szint végrehajtására, hogy az RTS iránymutatásokat, amiket az e a közzétett, mindenki végrehajtsa megfelelő módon, tehát most ezen dolgozunk és aztán utána később még egy kicsit alaposan megviz, alaposabban megvizsgálhatjuk, hogy van-e szükség egy ilyen független értékelő testületre. Végül pedig a SZEPÁ-val kapcsolatban válaszolnék Intvált asszonynak. A bizottság ezzel kapcsolatban nagyon keményen dolgozott. Gondolom emlékeznek arra, hogy még a határidőt is megváltoztatták 2014. februárjáról augusztusra két, szinte két évvel vagyunk lemaradva a SZEPA végrehajtásában. A tagállamok most már végrehajtották ezt a feladatot, de nagyon sok panasz érkezett az állampolgárok részéről, különösképpen a, a direct debit esetében, tehát ugye az azonnal terhelt kártyák használata esetében. Tíz EU-s ilyen kísérleti projektünk van, ez még a jogsértési szakasz előtti állapot, amikor a bizottság közbelépés reagál. Volt a tíz között négy nagy tagállam, ahonnan a legtöbb panasz érkezett egyébként, de most jó híreket mondhatok. Tehát a négy eurót használó, a legnagyobb négy eurót használó tagállam. Azt megerősíthetem, hogy több panaszt nem kaptunk a végfelhasználóktól azóta, hogy léptünk, tehát az a benyomásunk, hogy az a hatóságok legtöbb része cselekedett és próbálják garantálni azt, hogy egyrészt tájékoztassanak bennünket arról, hogy melyik az illetékes hatóság, amely a szabályok végrehajtásáért felelős, tehát a, a SZEP a követelmények teljesítéséért. Amennyiben érdekli Intvált asszonyt, akkor két oldalúan, négy szem közt szívesen adok még több információt. Köszönöm, mondja az elnök. Your answer to... Köszönöm a válaszait az elhangzott kérdésekre. Inet feltasszony kérdéseire is. Remélem, hogy kielégítő volt a válasz. És most záratjuk a, ezt a napirendi pontot. Köszönöm a bizottság részvevőinek, Andrea Riának is. Ez nagyon fontos és releváns. A belső piac a komponensének és a belső piac integrációja fontos lépését övező eszmecserét. Most felfüggesztjük az ülést, és 11.45-kor a szavazással folytatjuk.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

Dear colleagues. Kedves kollégák, kérem mindenki foglaljon helyet, hogy elkezdhessük a szavazást magát. Azt szeretném kérni önöktől, hogy teszteljük először a rendszert, megnyitom a szavazást, a próbaszavazást. Kérem, még teszteljék a rendszert, szavazzanak, szavazzanak. Lezárjuk, elfogadjuk a teszt eredményét. Kezdjük most viszont az első igazi jelentésük. Darius Rozáti a szerző információs adó témában 78-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 81 mellette, ellene ellenőrizzük géppel a 81-est, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 84 mellette, ellene. Nézzük ezt is meg géppel, a 84-es, tehát megnyitom a szavazást. Lezárom. Elvetettük. 85 mellette, ellene. Tartózkodok elvetettük 86 mellette. Ellene tartózkodók elvetettük 87 mellette. Ellene tartózkodók nem látom a kezeket, ellenőrizzük Lezárom. Elfogadtuk. 88 mellette. Ellene. Tartózkodók. Ellenőrizzük a 88-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom elvetettük. 89 mellette, ellene tartózkodók. elvetettük. 92 mellette, ellene tartózkodók. Ellenőrizzük. Szerintem elvetettük, de nézzük meg. Egy néppártival többen vannak. Lezárom. Elvetettük. 90 mellette. Ellene tartózkodók. Elvetettük 91 mellette. Ellene tartózkodók. Elvetettük a kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk 96 mellette. Ellene tartózkodók. Nézzük meg a 96-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elvetettük egy szavazat hiány. 97 mellette. Ellene tartózkodók. Nézzük meg a 97-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elvedettük. 98 mellette, ellene tartózkodók. Nézzük meg, nézzük meg ez is géppel, 98-as. Lezárom. Elfogadtuk. 99. Mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 100 mellette ellene tartózkodók szerintem elfogadtuk, de nézzük meg éppen, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elvetettük. Egy szavazat hiány megint csak. Az egyes mellette ellene tartózkodók elvetettük. 102 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 103 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 107 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Nézzük meg géppel ezt az utóbbit. Szerintem a néppárt mellette volt, de nézzük meg. Lezárom. Elvetettük az hittem a néppárt mellette az, bocsánat. Én, hívám, 108 mellette, ellene. Nézzük meg ezt is géppel. elvetettük. 109 mellette, ellene tartózkodó. Elvetettük 110 mellette, ellene. Nézzük a 110-est. Kérem szavazzanak, lezárom. Elvedettük. 111 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük 104 mellette ellene tartózkodók. Ellenőriznünk kell, mert nem látom. Az érdőt is kérem magasra tegye a kezét, mert mindig ellenőrizni kell különben. Lezárom. Belevetettük. 112 mellette. Ellene tartózkodók. Elvetettük 113 mellette, ellene tartózkodók, ellenőrző gép a 113-ast, megnyitom. Lezárom. Elvetettük 114 mellette, ellene tartózkodók. Ugyanez a többség szerintem megint meg kell nézzük géppel. Lezárom. Elvetettük 115 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük 116 mellette, ellene. Ellenőrizzük ezt is. Lezárom. Elvetettük. Egy ilyen. 117 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, Béla kompromisszum első rész mellette ellene tartózkodok. elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodok. elfogadtuk, 121, nem, Hatos módosító, bocsánat, mellette ellene tartózkodok. elfogadtuk, 121, 122 mellette ellene tartózkodok. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elvedettük. 123 mellette, ellene tartózkodó. Elfogadtuk. 124 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 125 mellette. Ellene tartózkodók. Ellenőrizzük, megírom a szavazást. 125. Lezárom. Elvetettük. 127 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 128 mellette. Ellene Nézzük meg a 128-ast. Lezárom. Elvetettük. 129 mellette, ellene tartózkodók. Megnyitom az elnöző szavazást. Lezárom elvetettük. 130 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. Nem nézzük meg géppel. Megnyitom. Lezárom elvetettük 131, ellene tartózkodók, elvetettük 132 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 137 mellette, ellene nézzük meg géppel ezt, is, megnyitom a szavazást. Lezárom elvetettük, 138 mellette, ellene tartózkodunk. Ellenőrizzük. Lezárom. Elvetettük. 139 mellette, ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elvetettük. 140 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. Nem, ellenőrizzük géppel. Megnyitom. A néppártot negatívba látom, később jelentkezett. Akkor biztos, hogy elfogadtuk viszont. Köszönöm. Lezárom. Elfogadtuk. 141 mellette, ellene tartózkodók. Ellenőrizzük a 141-es géppel. Lezárom. Megint egy-egy, de elvetettük. 142 mellette, ellene. Ellenőrizzük a 142-est is. Lezárom. Elvetettük. Hetes módosító mellette, ellene tartózkodó. Elfogadtuk. Nyolcas. Mellette. Ellene. tartózkodó. Elvetettük. Cecília kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 15-ös mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük a 15-öst. Megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodás. Ugyanez a többség elutasítva, elfogadva, mondja az elnök. 17-es mellette ellene Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. D kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. E kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 34-es mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Valószínűleg elutasítottuk, de ellenőrizzük. Vote is closed. Lezárom a szavazást. 35-ös, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 36, nem ez, 37-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 38, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 40 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. It's rejected, but let's see. Vote is closed. Lezárom a szavazást, elutasítva. 41 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 42 mellette, ellene, tart, ellenőrizzük a 42-es, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Egy szavazaton múlott. F kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 45-ös mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. One EPP too many. A néppártól egyen többen szavaztak. Lezárom a szavazást. Elutasítva egy szavazattal. 46-os mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 47 mellette. Ellene. Ellenőrizzük a 47-est, megnyitom a szavazást. Oh, yeah. Elfogadtuk. G kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. H kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 60-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Úgy vélem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük. Two colleagues vote yet. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 61-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ön mellette vagy ellene szavaz? Akkor ellenőrizzük inkább. Bautis. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ott van kettő mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást, elutasítva, 63 mellette, ellene, tartózkodás. Az áldét nem látom, úgyhogy inkább ellenőrizzünk. Sounds going to be rejected. Elutasítva. Lezárom a szavazást, elutasítva. Uh, 64. 64 mellette. Ellenem. Ellenőrizzük a 64-est, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 65 mellette. Ellene. Megnyitom a szavazást, 65-ösről szavazunk. Lezárom a szavazást. A draw again. Megint egyenlő arányban, úgyhogy elutasítottuk. 66 mellette, ellene. Ellenőrizzük a 66-ost. Hmm? Vote is eh, Lezárom a szavazást, elutasítva. Megint egy szavazaton múlott. 69 mellette ellene ellenőrizzük a 69-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 70-es mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 70-est, megnyitom a szavazást. Yeah, quicker directly we would. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Three. No, do not vote. 70. 71-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 72 mellette. Ellene. Ellenőrizzük a 72-est, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 73. 73 mellette. Ellene. Ellenőrizzük a 73-ast. Vote is closed. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 74 mellette, ellene, ugyanaz a többség, elfogadtuk, 75 mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. 76 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. i kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 67-68 külön, mind a kettő esetében név szerint szavazunk. 67-es, megnyitom a szavazást. So you should, uh, yeah, I, vote is closed. Lezárom a szavazást, elutasítva. Most jön a 68-as, ugye négy név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Secretariat is a titkárság azt mondja, hogy nem azonosak, ezért mind a kettőt szavazásra kell bocsátani. Megnyitom a szavazást a másodikról. One more to vote, but vote is... Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 133-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom. Elutasítva. 39. Okafogyottá válik, tehát következik a 135-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 135-öst. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 134 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva, 136 mellette, ellene, elutasítva. Most pedig a módosított szövegről szavazunk. Név szerint megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. 46-an szavaztak mellette, senki sem szavazott ellen, és 11-en tartózkodtak. Most pedig a jogalkotási állásfoglalásról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Roll call vote as well. Név szerint szavazunk. Please vote. Kérem mindenki szavazzon. Még mindig sok kollega nem szavazott. One EPP too many. A néppártól egyet többen szavaztak. Lezárom a szavazást. 46 a mellette, senki sem szavazott ellene, 11-en tartózkodtak. Elfogadtuk, gratulálok az előadónak. Most pedig Következik Jakob von Feitzeker jelentése a virtuális fizetőeszközökről a kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Imko 9 mellette, ellene tartózkodás, elutasítva, B kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, C mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 60-as mellette, mellette ellene tartózkodás, azt hiszem elutasítottuk, de inkább ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. original political constellation vote is Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 62-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 63 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 64 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 65 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 66 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, IMKO 5 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 69-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 70-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 84 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 85 mellette ellene ellenőrizzük a 85-öst, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 86 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. H kompromisszum első része mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. I kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. J kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 101 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük a 101-est, megnyitom a szavazást. Clearly rejected. I'll say vote is closed. Yeah. Lezárom a szavazást, elutasítva, K kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, el kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Imko 14 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes hivatkozás blogban szavazhatunk a hivatkozásokról. Igen. Kivéve, hogy a hármas módosítót. Egyet értenek, hogy blogban szavazzunk? Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk elfogadtuk, hármas módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva, M kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, Imko, ke- Imko 2 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 9-es módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva, Tízes módosító mellette ellene ellenőrizzük a tízes módosítót, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as mellette ellene ellenőrizzük a 13-ast. Lezárom a szavazást. Elutasítva egy szavazattal, 14-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 15 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 16 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 17 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 18 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 19 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, és most a módosított szövegről szavazunk, megnyitom a szavazást, név szerint szavazunk. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Egy 54-en szavaztak mellette, egy kolléga ellene és ketten tartózkodtak. Elfogadtuk. Gratulálok az előadónak. Now we vote. Most pedig ez Tolonyán úr jelentése következik, aminek azt hiszem ez a leghosszabb címe, aminek a leghosszabb címe van a nemzetközi számviteli standardok, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapítványos az EFRAG, a kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. B kompromisszum szóbeli módosítóval, a zöldek módosítójával mellette, ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom. 43 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 44 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 45 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 6-os C kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 49 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 51 a szóbeli módosítóval együtt, mellette ellene ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Adopted. Lezárom, elfogadtuk. 52 mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Az 52-esről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. D kompromisszum első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, E kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 60-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 62 mellette, ellene. Tart, ezt ellenőrizzük. A 62-esről megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kont 11 szóbeli módosítóval együtt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. G kompromisszum menetelen ellen tartózkodás elfogadtuk, 66-os módosító mellette ellene, ezt ellenőrizzük. A 66-osról megnyitom a szavazást. 66 vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. H kompromisszum első rész. Nem, bocsánat. A H kompromisszum szobeli módosítóval együtt, ki van mellette, ellene. Ezt ellenőrizzük. Tehát a H kompromisszumról megnyitom a szavazást. A szobeli módosítóval együtt. Still some colleagues to vote. Vote is closed. Lezárom. Ezt elutasítottuk, tehát az eredeti hál kompromisszumról szavazó mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 71-es mellette ellene ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. Az i-kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az eredeti tízes bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, J kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 77-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, J a kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, K kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, L kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 81-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 82 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 83 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 87 mellette ellene, ezt ellenőrizzük. A 87-esről megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom. Elutasítottuk egy szavazattal. 88 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 89 mellette, ellene azt hiszem ugyanaz a többség, de azért ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom. Igen, ugyanígy elutasítottuk. 90-es a szóbeli módosítóval együtt az előadójé, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 91 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 92 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Eredeti szövegről kell szavaznunk, nem? M kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, N kompromisszum a szóbeli módosítóval együtt, és utána pedig két részben fogunk vagyis külön fogunk szavazni. Tehát először a szobeli módosítóval mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk. Ellenőrizhetjük. Az első rész a szobeli módosítóval tehát. Megnyitottam a szavazást. Vote is closed. Lezárom. Elutasítottuk. Most akkor a második részről szavazunk. Tehát akkor a második rész mellett ki van? Második rész. Mellette még mindig. Ellene. Ellenőrizzük a második részt, megnyitom a szavazást. Sorry, what is... Okay. Vote is closed. Lezárom. A harmadik rész mellett ki van, ellene tartózkodás elfogadtuk, és a negyedik rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és akkor jön a 99-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, ó kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 18-as bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, egyes hivatkozás eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes módosító nem, kettes hivatkozás eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas hivatkozás eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, három A hivatkozás a szobeli módosítóval együtt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, a 4-től 11-ig következő hivatkozások eredeti szövege mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 3-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 5 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 6 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, az eredeti szöveg 13-14 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 7-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 15-ös hivatkozás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 15B mell- a szobeli módosítóval együtt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 16-18-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, P kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Q kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 16-os módosító az előadó szóbeli módosítójával mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, R kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, S kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 20 egyes módosító az előadó szóbeli módosítójával mellette ellene. Ezt ellenőrizzük, a 21-es módosítóról megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. T kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, T A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, U kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, UA kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, V kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 33-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, J preambulum bekezdés eredeti szövege mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, W kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 36-os módosító mellette ellene tartózkodást elfogadtuk, Empreambulum bekezdés eredeti szövege mellette ellene tartózkodást elfogadtuk, és most az így módosított szövegről szavazunk, elektronikusan megnyitom a szavazást. Vote is closed. Is adopt. Lezárom, és elfogadtuk 57 szavazatból 52 mellette és 5 tartózkodás. Gratulálunk az előadónak, és az utolsó szavazás következik. Tremosa on the Tremozó jelentése. Az uniós törvények végrehajtásának monitoringja 2014-es évben éves jelentés címmel, a, a kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, a kompromisszum mellette ellene tartózkodó. elfogadtuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 13-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 14 mellette ellene. Ellenőrizzük a 14-est. Close. Lezárom. Elfogadtuk. 15-ös mellette ellen tartózkodok. Elvetettük. BA kompromisszum mellette ellen tartózkodó. Elfogadtuk. C kompromisszum első rész mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodó. Elfogadtuk. D kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. E kompromisszum. Két részben. Első rész. Mellette ellene tartózkodó. Elfogadtuk. Második rész. Mellette ellene tartózkodók. Ellenőrizzük. A második rész megnyitom az ellenőrző szabadást. Köszönöm, lezárom. Elfogadtuk 30-as mellette. Ellene. Tartózkodó. Elvetettük 32 mellette. Ellene. Tartózkodók Ellenőrizzük a 32-es, bocsánat. Lezárom. Rejected. Elvetettük. F kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 38 mellette. Ellene Ellenőrizzük a 38-as. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 39 mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Hatos bekezdés. Eredeti szöveg. Mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. H kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 48 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 49 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 50 mellette, ellene tartózkodók elvedettük, így kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 8, 55-ös mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 56 mellette, ellene tartózkodók. Ellenőrizzük az 56-os, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. G kompromisszum mellette, I mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 63 mellette ellene tartózkodók. Megnyitom az ellenőrző szavazást. Lezárom. Elvetettük K kompromisszum mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 70-es mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk, de nézzük meg géppel, 70-es. Lezárom. Elfogadtuk 71 mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk el kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk 78 es mellette. Ellene tart. Nézzük meg géppel a 78-ast megnyitom. 78-ast megnyitom. Lezárom. Elvetettük most jön a teljes szövegre vonatkozó módosít a végszavazás. Megnyitom a szavazást. Népszerinti szavazást tartunk, ugye? Lezárom. 32 mellette, 24 ellene, nulla tartózkodás. Elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevőnek. Lezárjuk az ülést. Következő ülés. Hétfőn lesz. Délután. Május 23-án, 3-tól 6.30-ig, és kedden 9-től 12.30-ig. Köszönöm a részvételt, az államgyűlést!